és hogy megfelelően járjon el, tegyenek valamit érte, ha lehet. Akkor nézzük a szavazást. Tehát az öt frakció álláspontja igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas, eredeti szöveg, rész, első rész igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész igen, nem, tartózkodás, Elfogadtuk. Harmadik rész név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Negyedik rész. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötödik rész. Meg, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatodik rész. Név szerinti szavazás. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk a hármas paragrafus második módosító. Megnyitom a szavazást név szerinti. Lezárom. Elutasítva. Hármas módosító név szerinti szavazó. Megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Négyes Három részben. Megnyitom a szavazást az első részre. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Harmadik rész megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Négyes módosító név szerinti szavazás megnyitom. Lezárom. Elutasítva. Eredeti szöveg név szerinti szavazás megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos paragrafus két részben név szerinti az első részre megnyitom. Lezárom. Második rész megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötös módosító. Megnyitom név szerinti szavazás, ez is. Lezárom, elutasítva. Az eredeti szöveg három részben, mindegyik név szerinti első részre megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Harmadik rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A hatos módosító név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hetes módosító név szerinti szavazás. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. A nyolcas paragrafus igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 9-es paragrafus eredeti szöveg négy részben. Első rész igen, nem, tartózkodás, elfogadva. Második rész név szerinti szavazás, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas rész igen, nem, tartózkodás, Elfogadtuk negyedik rész név szerinti megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Tízes paragrafus. Meg igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. A nyolcas módosító név szerinti szavazás megnyitom. Il voto è chiuso. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Kilences módosító, ez is név szerinti, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 11-es e, e, módosító eredeti szöveg két részben első rész igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es paragrafus eredeti szöveg három részben első igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Harmadik rész igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es paragrafus 10-es módosító név szerint megnyitom. Lezárom. Elutasítva 11-es módosító név szerint megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 13-as paragrafus eredeti szöveg igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es paragrafus két részben első rész igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös paragrafus 12-es módosító név szerint megnyitom. Lezárom. Elutasítva. Eredeti szöveg két részben megnyit, mindkettő név szerinti megnyitom első részre. Lezárom. Elfogadtuk második rész. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 15-ös paragrafus 13-as módosító név szerinti szavazást megnyitom. Lezárom respinto. considerando il testo originale per appello nominale voto aperto. az a eh, bekezdés név szerinti szavazást megnyitottam. voto è chiuso. il testo è approvato. lezárom eh, elfogadtuk. chi è contro? B. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. C. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. D. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. A H egyes módosító név szerinti szavazást megnyitom. Lezárom. A szöveget elutasítottuk. A teljes állásfoglalás tervezetről név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A, elfogadtuk a szöveget. Gratulálunk a, a, az állásfoglalási indítvány szerzőinek. Kedves kollégák, mielőtt tovább mennénk a szavazásban, egy rövid személyes megjegyzést hadd tegyek. Talán tudják néhányan, hogy az október 15-i orosz, ö, ö, osztrák választáson a zöldek vezetésében részt veszek, és ez az a, ez az utolsó alkalom, hogy elnökként szavazáson veszek részt. Egyszerűen csak köszönetet szeretnék mondani Néhány szóban köszönetet mondani az elmúlt nyolc évért, a, amíg nagyon sokukkal együttműködhettem a parlamentben. Az együttműködés és nem konfrontáció tapasztalata volt ez, vagy legalábbis a legtöbbünket ez egyesít a parlamentben. És köszönöm az elmúlt három évet, amelyet az egyik alelnökként törthettem. Kiváló évek voltak számomra, és megígérhetem, hogy az európai szellemet, amelyet itt megtapasztaltam, magammal viszem a nemzeti vitába, az osztrák parlamentbe. És már most várom, hogy önökkel a jövőben továbbra is együttműködhessem egy másik funkciómban, mert erős nemzeti és erős európai parlamentre van szükség. Köszönöm szépen! Now. Nos, akkor folytassuk a szavazást. Az első eh, Valéan asszony jelentése egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozása. Ötös módosító név szerinti szavazás megnyitom. The vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. Az első olvasatot ezzel lezártuk a parlamentben. A következő szavazás e, Mátó úr jelentése az e, IKT hatája alá tartozó területen alkalmazandó állománygazdálkodási, állományvédelmi e, intézkedésekről. 34-es név szerinti megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. A következő a 33-as módosító, kézfeltartással igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Itt is az első olvasatot a parlament lezárta. A következő szavazás Hedasszony jelentése a nők gazdasági szerepvállalása az uniós magán és állami szektorban. A kettes bekezdés az eredeti szövegben név szerinti szavazás megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Kilences bekezdés, eredeti szöveg, készfeltartással igen, nem, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 15-ös bekezdés eredeti szöveg két részben, első rész név szerinti szavazás megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész név szerinti szavazással szintén megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 19-es bekezdés eredeti szöveg készfenntartással igen, nem, tartózkodás. Ezt szeretném ellenőrizni. Ellenőrizzük, tehát megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. A következő a 21-es bekezdés eredeti szöveg név szerinti szavazással megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 23-as bekezdés eredeti szöveg két részben első rész. Igen, szavazat, nem szavazat, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész név szerinti szavazással megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 25-ös bekezdés eredeti szöveg két részben első rész készfenntartással igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész készfenntartással igen, nem, tartózkodás. Hadd ellenőrizem ezt, és megnyitom tehát a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 27-es bekezdés eredeti szöveg két részben. Első rész igen, nem, Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész igen. Nem. Tartózkodás. Én azt mondom, hogy elfogadtuk. 28-as bekezdés eredeti szöveg. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 31-es bekezdés. Az eredeti szöveg két részben első rész igen, nem, tartózkodás, Elfogadtuk. Második rész igen, nem, tartózkodás. Ezt is elfogadtuk. Paragraph 35 eredeti szöveg két részben. Név szerint szavazunk első rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk második rész, szintén név szerint megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 39. Eredeti szöveg két részben, első rész mellette, ellene. Tartózkodó. Elfogadtuk. Második rész mellette, ellene. tartózkodó. Ezt én inkább megnézném géppel, megnyitom az ellenőrző szavazást. Lezárom. Elvetettük. 42. Eredeti szöveg mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. 44 név szerint megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 45. Eredeti szöveg mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 45 két részben, 48 két részben első rész mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk második rész mellette ellene tartózkodók, elvetettük. 52 két részben első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Jó, nézzük meg éppen. 52-es második rész, megnyitom az előző szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 56 név szerint megnyitom a szavazást. Nem, bocsánat. Bocsánat, bocsánat. Vissza kell menjünk az 55-re. Erdi szöveg. Kézzel szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodó. Ezt elvetettük. Nézzük meg éppen jó. 55. Szavazunk. Géppel. Ellenőrző. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 56 név szerint megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 57 két részben, első kézzel szavazzunk mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók elvetettük. Jó, nézzük meg géppel ezt, és szerintem világos volt, de megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 59 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 61 két részben. Első rész név szerint, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész név szerint, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 62 kettő név szerint megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 63 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. Dénes preambulum pont két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodunk. Ezt is elfogadtuk. Sándor preambulum első mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodók. Ezt is elfogadtuk. A D preambulum pont első rész mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodók, ezt elvetettük. Állásfoglalás egészéről szavazunk, név szerint tesszük, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. Gratulálok a szerzőnek. Következő szavazásunk tárgya a Jiménez Becerril Barrió asszony jelentése. Uram, Karrer úr ügyrendi kérdésben kér szót? Kérem, próbálja meg újra a mikrofonnal. Jó, bocsánat, kollega. Nem működik jól a szavazógépem. Ritkán van az, hogy ezen a helyen plusszal szavazok valami mellett. Most akartam megnézni a technikus a szünetben. Nem működik. Beakadt. Beakadt a kártyám. So you want a technician to come to your place? Most kér egy technikus, oda menjen önhöz? Jó. Akkor kérek egy technikust. Nézze meg Carver úr szavazó gépét. Megyünk tovább. Jimenez Beszerül Bárió asszony jelentése a civil társadalom szűkülő mozgástere fejlődő országokban. Ötös bekezdés két részben, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodók, ezt is elfogadtuk. Jó, nézzük meg géppel ezt a második szavazást, második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 9-es bekezdés, kézzel szavazunk mellette, ellene. Tartózkodók, ezt is elfogadtuk. 17-es bekezdés két részben, első rész mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodók, ezt is elfogadtuk. 23-as mellette, ellene tartózkodók, ezt géppel szeretném megnézni, a 23-ast megnyitom rá a szavazást. Lezárom. Elvetettük szűk többséggel, de igen. 32-es két részben első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodók, ezt is elfogadtuk. 36 eredeti szöveg mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Az egész állásfoglalásról név szerint szavazunk, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek. következő szavazásunk tárgya Foszember Vrőndi asszony jelentése a szájberbűnözés elleni küzdelem tárgyában. 38-as bekezdésre szavazunk először, kézzel, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 78-as mellette, ellene, tartózkodók, ezt is elfogadtuk. 78-as meg akarja nézni? Jó legyen. Megnyitom a szavazást. 78-as bekezdés tárgyában. Lezárom. Elfogadtuk. Péter preambulum pont mellette, ellene tartózkodók, ezt is elfogadtuk. Nagyon szűk a többség, de nézzük meg géppel a P pontra, megnyitom a rendező szavazást. Lezárom. És elfogadtuk. Most az egész állásfoglalásról szavazunk, név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk, gratulálunk a jelentéstevőnek. Következő szavazásunk tárgya Bütikófer úr jelentése, az asean fennálló EU kapcsolatok. Egy módosítóról szavazunk kézzel, egyes számú ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, ez egész állásfoglalásra név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. És elfogadtuk. Köszönöm, köszönöm a jelentéstevő munkáját, és köszönöm önöknek a szavazást, mindenkinek jó étvágyat kívánok. Kedves kollégák, szeretném kérni mindazokat, akik elmennek, hogy gyorsan tegyék, hogy elkezdhetjük a szavazatmagyarázatokat. Köszönöm. Kedves kollégák, megkezdjük a szavazatmagyarázatot. Az elsők az Egyesült Királysággal való tárgyalások állására vonatkozó jelentéssel kapcsolódóan, és mielőtt szó